Kaptam egy állásfoglalás tervezetet a Fejlesztési Szakbizottságtól, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő ülés holnap csütörtökön 26-án kezdődik, 9 és 14 óra között lesz plenáris ülés. A napi rendet megtalálják az Európai Parlament honlapján. Most pedig kellemes vacsorát és mindenképpen jó éjszakát.